So, dear colleagues, please... Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Sprach der Papagei. Papagei? <laughs> so, ich bitte alle Kollegen. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Szeretném köszönteni a vendégünket, Juliner rögtön szót kér, úgyhogy meg is kapja. Tessék, jó. Én is szeretném üdvözölni a biztos asszony, de hát előtte kellene a Rio Plus 20 konferenciára küldött küldöttségünkről beszélni. Vagy most rögtön, vagy amikor meghallgattuk a biztos asszony. Nekem ez mindegy. Kárhánc? Leinen urat szeretném támogatni. Én is úgy gondolom, hogy most rögtön beszéljünk róla, tekintve, hogy a bizottság része ennek a kialakult helyzetnek, és mindent is szerettem az önné, biztos asszony, de beszélnünk kell róla. Merci, monsieur, le... Merci, monsieur le président. Euh, je soutiens également. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is csatlakoznék Jólájnen úr kéréséhez, hogy vitessük meg a döntés mögött húzódó okokat és következményeket is. És állapítsuk meg, hogy az Európai Parlament nem fog részt vállalni a tárgyalásokon. Mert úgy tűnik, hogy ez az üzenet Elnök, nem sokára beszélünk róla. Mindjárt elmagyarázom. Reggel volt egy koordinátori ülésünk. A Rio Plus 20-as konferencia fontos. Foglalkozunk vele. Zserbrandi kolléga volt a raportőrünk. Egyeztettünk a nemzeti parlamentekkel, meghívtuk őket Brüsszelbe, jó sokan eljöttek, és mindenki biztosított arról, és ezt mindig éreztem is, hogy az Európai Parlamentet kérem vegyék figyelembe, hiszen mi vagyunk a jogalkotó intézmény, és a gyakorlatot is felügyeljük, ehhez többségre van szükség. Ez pedig fontos, hogy a Rio Plus 20-as konferencián ott legyünk. Ma a koordinátoroknak elmondtam, hogy hogy zajlott a hét, ismertettem a költségvetésünket is. A hotel árak több mint 100 ezer eurónyit tennének ki, miközben 10 ezer volt a keret, tehát tízszeresére nőtt most, és utána ez azt jelenteni, hogy tagonként 20 ezer eurót kellett volna kifizetnünk. Minden egyes alkalommal, amikor végre lefoglaltunk egy hotelt, akkor a szervezők megváltoztatták, arra kényszerítettek minket, hogy hetenkénti blokkokban foglaljuk le a termeket, és bérelnünk kellett volna termeket. Nem lett volna lehetőségünk arra, illetve csak arra lett volna hogy kárhányt a pincében kaphatunk volna 10 euróból egy termet, nem volt lehetséges még az se, hogy más termet egyáltalán kaphassunk, pedig mindent megtettünk. Parlamenti képviselőket, civil szervezeteket, vendégeket akartunk hívni, és végre itt most lehetőség lenne a konferenciára. Hát az első lehetőség, nem jön el az ember a konferenciára. Erre azt mondtam, mert a több, néhányan azt mondták, hogy jó, ne menjünk el. Második, tízszeresére kellett volna növelnünk a költségvetést. És ehhez kérhettük volna az elnökök értekezletének beleegyezését. Csak hogy a konferencia szervezők május 5-ét tűzte ki határidőnek, előtt ki kell fizetnünk minden szállodai szobát. És az elnökök értekezlete nélkül nem egyezhetünk bele, hogy tízszeresét költsük a költségvetésnek erre. A ház többsége azt úgy döntött itt, hogy nem szabad távol maradnunk, és aztán érkezett egy javaslat. Négy frakció támogatta ezt a javaslatot, hogy a parlament a raportőrrel jelen kell, hogy legyen minimálisan, hogy képviselje a parlamentet, és a jelentésünket, az elvárásainkat ismertetik, és azt a döntést hoztuk, hogy az előadó, a raportőr lesz ez a személy, Zserbrandi úr, aki vezeti az egyszemélyes küldöttséget. Én ezt nagyon sajnálatosnak tartom a szervezők részéről, Először a szervezők munkája. Hát elnézést, de ha az ember világot látja a vendégül, akkor persze lehet arról vitatkozni, hogy hogy kell fogadni a vendégeket, de nekem nem elfogadható, és egyikünknek sem. Ha a költségvetést nem tudjuk tartani, a kokobó is most vizsgálja felül, hogy a legmagasabb küldettségi <laughs> költségben vagyunk. Ha most ezt elfogadtuk volna, akkor 200 ezer eurót kellett volna költenünk erre, tehát a top 5-be kerültünk volna a listán. És ma reggel a koordinátorok megvitatták, tényleg nagyon-nagyon nagy vita volt. Tudom, hogy nagyon sok függetől a csúcs találkozótól. Nagyon sokat beszéltünk arról, hogy mi legyen, és megegyeztünk. Zserbrandi kolléga, aki alelnök is itt, és ő az előadó, a Rio Plus 20-as konferenciára, a biodiverzitás konferenciára küldjük el egyedül. És így született ez a döntés. Hát még vitázhatunk erről. A költségek egyszerűen hatalmasra nőttek, de hogyha azt akarja ez a bizottság, hát elkölthetjük ezt a pénzt Vittorio Prodi. Nos, nem igazán értem di risoluzione in cui eravamo parecchi come Karl Heinz. Volt egy állásfoglalási indítvány. Corinne Lepage, én, Karl-Heinz Florence, Bellier kolléga, Liotárt asszony, minnyáján támogattuk ezt. De úgy gondolom, hogy most az lenne a legjobb, hogyha egyáltalán nem mennénk el Rióba, küldjünk egy tiltakozó levelet a brazil kormánynak, hogy így viselkednek. Vagy minnyáján menjünk el, vagy senki. Köszönöm szépen. Jó lájnen. Chris Davis, Judith Márkiz, Karhánz Lorenz. Tessék. Igen, elnök úr, én is egyetértek. Ne pocsékoljuk a pénzeket, és ne ilyen mértékű kiadásokat terheljük magunkat, főleg olyan szobák érne, amit aztán nem is foglalunk el. Hogyha ez egy hotelkartel zsarolás Brazília részéről, akkor mondjuk ezt meg, tudassuk a világgal. <clears throat> Tényleg emeljük fel a szavunkat, és mondjuk azt, hogy ha ez így van, akkor ilyen feltételek között a parlament nem jön el Rióba. Vittorio már mondta, hogy küldjünk akkor egy kis delegációt, a szponzorokat, nevezetesen azokat, frakciónként egy egyemet, akik dolgoztak ezen a dokumentumon. Hát én nem tudom, hogy mi legyen a szállodákkal. 300 ember három napra, a többiek ezt hogy csinálják, hogy nekik jutott szoba? <laughs> Szerintem ez nagyon gázos ez a dolog az, hogy 15 szobát ne kapjunk krióba, de hát 600 euróba, 600 euróba kerüljön egy éjszaka. Hát ugyan már, hogyha oda ülök a komputerem elő, találok 5 napra 15 szobát. Elnök, jó, akkor ezt tedd meg. Most pedig Chris Davis. Hát nagyon egyszerű. Támogatom önt elfogadhatatlan az, ami történik. A kérdés csak az, hogy egy embert küldünk, vagy egyet se. A parlament képviselője, és az én frakciómnak a tagja. Szerintem őt kellene küldenünk, hogyha éppen néppárti. Hát jó, persze, akkor elfogadom. De Zsebrandi úr, akkor ön adja át a helyét. Hát nem tudom, szerintem egy képviselőt kellene küldeni tiltakozásként. Köszönöm, Judit Merkis. Először. Sajnálatosnak tartom, hogy a parlamentnek a küldöttségét törölték, bár botrányosnak tartom egész egyszerűen hogy Rióban a hotelek vagyont kovácsolnak ebből a csúcsból. Ennek más implikáció is van a környezetvédelem, éghajlatváltozás, a szegénység elleni harc, az erőforrások használata. Hát ezzel kapcsolatban Brazília példamutató, nagyon jól használják az erőforrásaikat, úgyhogy jó lenne, hogyha más célra. De egyetértek a kollégákat. Tehát vagy mindenki megy, vagy senki. És egyetértek Chris davis is és akkor a parlamentet reprezentálnunk kell, csak hogy kettő van. Az egyik az elnök képviselője, a másik pedig ennek a szakbizottságnak képviselője. Szerintem a megszorítások idején, hogy ilyen összegeket költsünk egy misszióra, ez botrányos. Elnök, nem. Javítanom kell. Egy ember utazik. Martin Schulz az alelnökének lemondta az utazást, Anni Podimata nem utazik, tehát nem megy ő sem. A regionális szakbizottságból mennek hárman, a gazdasági szakbizottság megy, majd lehet, hogy az újságban elolvashatjuk, hogy hova sikerült szállodai szobát kapniuk. Biztos vagyok benne, hogy ez nem egy, hát hogy fogalmazok, egy normális, átlagos hotel, de Merkész asszony és Pródi urak, amit említettek, igazuk van. Tehát még egyszer, többen említették, vagy minnyáján elutazunk, vagy egy ember, vagy senki. Ne utazom, majd ez tisztázódik most. Bejé kolléga, Richard Zéber, aztán Karheinz Florenz. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak megismételni tudom azt, ami már elhangzott a költségeket illetően. Én teljesen értem a parlament okfejtését de hát azért vannak itt más megfontolások is. A raportört mondja, el akarja küldeni, de hát a parlament részéről több raportőre is volt ennek a témának, hogyha több előadó van, akkor több előadónak volt köze az állásfoglalási indítványhoz 2011 áprilisában és több előadó volt a frakciók részéről is, akik módosítókat adtak be. Mivel én is részt vettem a megfogalmazásban, én azt szeretném, hogyha a zöldet álláspontja is érvényesülne. Közös az álláspontunk, de azért van egy-két pont, ami számomra környezetvédőként fontosabb, mint a többiek számára. Úgyhogy örülnék nagyon, hogy ha én így képviselhetném a parlament véleményét a csúcson. Pródi úr is mondta, egy embert küldeni, az problémás, miféle küldöttség ez. A parlamentnek az erőssége a, szok, a sokszínűségben rejlik. Ez egy olyan dolog, amit azért demonstrálnunk kellene a csúcson is. Azt hiszem, hogyha a parlament nem látogat erre jobb, akkor természetesen nem tudja beterjeszteni az állásfoglását. Én nem régen tárgyásokat hagytam Brazíliával is, és más államokkal is. És egyértelmű, hogy a parlamentnek az állásfoglalása a legnagyra törőbb jövőkép. És én így azt támogatom, hogy a csúcson többen képviseljük a parlament álláspontját. Ön azt mondta, hogy van négy vagy öt biztos, aki ellátogatna Rióba? Körülbelül egy évvel ezelőtt szavaztuk meg az állásfoglalást, és már a legtöbb delegáció múlt év végén foglalta le a szállást. Akkor az hogy lehet, hogy egy héttel a csúcs előtt, amely két évente kerül megrendezése, egyszerre csak a parlamentet nem akarjuk oda küldeni, és egyszerre nincs szállodai szobafoglalásunk? Úgyhogy bizottság és biztos asszony, ha biztosítani akarjuk, hogy az uniót képviselik megfelelően egy hónap múlva a Riói konferencián, akkor nem találhatnánk megoldást, hogy ne a mi költségvetésünket terheljük ezzel és valamiféle megoldást találni azoknak, akik a parlament álláspontját ismertetik? Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Én már egy hete ezen bosszankodom. A bizottság is. Nem arról van szó, hogy ezzel nem foglalkoztunk, hanem arról, hogy az a taktikája a braziloknak, hogy napról napra változtatják az árakat. Meg kell kérdeznünk a vendéglátókat, hogy Brazíliában így fogadják a vendégeket. Mi másként. Úgyhogy megértem a dühét. Én is így érzek. Nagyon bosszantott ez a dolog. De még egyszer, ha az árak tízszeresére nőnek, és hát Európában válság van, és valakinek el kell magyaráznom, hogy egy éjszakára, egy hotelszobára 600 eurót kell költenünk, olyan szobákért, szóval amit aztán be se töltünk, hát akkor, ahogy Vittoria Pródi mondta, akkor protestálnunk kell, legyünk konzekvensek. Richard Zéber. Herr Präsident, also bei mir steht auf der Tagesordnung. A napi renden az áll, hogy 15 órától 16 óra 30 percig Koni Hédegárdal, Európai Biztossal beszélünk. Itt ül a biztos asszony, és nem lett megváltoztatva a napi rend, tehát kérem, hogy folytassuk a napi rend szerint a munkát, hiszen eléggé udvariatlan ez a buszos asszonynal szemben, hogyha er- ilyenekről vitázunk most itt. Ez az egyik dolog. A másik dolog, úgy gondolom, hogy nagyon sokat beszéltünk erről a koordinátorokkal, én kitartok a koordinátori döntés mellett, ezen feltételek mellett egy egyértelmű jelet kell adnunk, hogy aki ezt nem akarja megérteni, annak meg kell kérdeznie, hogy világos, hogy mi lehet az ebből, hiszen csak egy kollégát kell legfényképezni a Copacobánán, ennek meg kellene a sajtóban, és kész vége, bezártjuk az egész boltot. Hogyan lehet megmagyarázni a választóknak egy 600 eurós szobát, hogyha ezt meg tudja magyarázni, akkor sok sikert önnek. A kiinduló pont volt az, hogy Gebrandi kolléga volt a jelentéstevő, Belié, Florence és más kollégák is aláírták mindezt. Úgy gondolom, hogy most már lehet módosítani a döntést, hogy vagy most a aláírók, az öt ember megy, vagy a dönt alapján megyünk, és kell hány Szorent választjuk. Ezt nyitva hagyom, de úgy gondolom, hogy egy maximális számot kell felmutatnunk. Szerintem nincs más lehetőség, mert különben ezzel ellen kell felszólalni. Szerintem jól jártak el, úgy gondolom, hogy többet nem lehet tenni, és mindenképpen felelősséget kell vállalnunk parlamenti képviselőként ebben a kérdésben. Köszönöm szépen, mondja az elnök, a feltételek megváltoztak, Anipodi Mata az egyik alelnök is levonta a következtetéseket. Most utolsóként megadom a szót majd még valakinek, mert igazából Koni Hidegárddal kellene tárgyalnunk, hiszen a klíma a mai témánk, és ez mindenképpen rászolgál arra, hogy erről beszéljünk. Másik kérdésről még beszélhetünk a továbbiakban. Karl-Heinz következik utolsóként. Igen. Nem szeretném, hogyha azt gondolnák, hogy barát barátságtalanok vagyunk, hogyha vannak problémák, akkor arról beszélni kell. Engemet hát jól neveltek, és örülök annak, hogy itt van a biztos asszony, de hát láthatja ő is, hogy nem nyelünk le mindent, függetlenül attól ki is a hibás ezért. Hogyha ma ott lettem volna, akkor az eredmény nem lett volna teljesen más, nem csak egy jelentéstevőre koncentráltam, hanem senkit nem küldtem volna, de nem is erről van szó, Igazából teljesen más dologról van itt szó. A koordinátoromnak mondom, hogy két-három éve itt a parlamentben látható egy olyan mozgalom, amely ellenzi az ilyenfajta delegációkat. Ezt láthattuk Durban kapcsán, Cancún kapcsán, más országgal kapcsolatos látogatások kapcsán is láthattuk. Ezt mindig egy negatív reakció volt ezzel kapcsolatban, erre reagálnunk kell. Nincs egyfajta rendszerünk, hogy az ilyenfajta utaknál, mint például az USA delegációnál, az USA útnál törölték a tolmácsokat, másokat, és annak érdekében, hogy elfogadható legyen egy ilyenfajta utazás. Persze nem lehet több százezer értékben utazgatni, a bizottság védelme alól is ki kell bújnunk, meg kell vizsgálni, hogy mi történik itt. 20 éve itt történik ez már, fel kell végre nőnünk, és végre meg kell nyernünk ezeket a kérdéseket, és meg kell vizsgálni, akik tudják lehetővé tenni ezeket a látogatásokat, viszont senki nem akarja megnyerni ezt. 20 éve csak nevetnek rajtunk, semmi nem történt de csak az azért eh, sikerült elérni bizonyos dolgokat, mert sikerült tovább küzdenünk. Hogyha kompetenciát szeretnénk, akkor igenis el kell jutnunk a ilyenfajta világkonferenciákra, ezeknek vannak következményei, olyan következményei, amiket majd meg kell védenünk eh, a választókerületünkben, és nekünket kell meg, nekünk, bennünket kell megválasztani, nem pedig a bizottságot. Tehát itt a parlamenti jogokról van szó, sokkal kisebb delegációk, nincsenek tolmácsok, nincsenek asszisztensek, kevés munkatárs, és ez azt fogja eredményezni, hogy ez elfogadható lesz. Richard, én ott voltam minden egyes konferencián. Hogyha ez a munkád részét elvégzed, akkor mindenhol lehet nyugodtan egy sört inni. Hogyha már mindenhol csak felteszünk a kezünket, és visszakozunk, akkor nem tudunk dolgozni. nem egy harmadik szervezetre kell hagyatkoznunk, hanem csak is magunkra. Én például önálló ö, vállalkozó vagyok, és, ö, és, ö, és az utazási irodának azért be tudnék fűteni. Elnök, köszönöm szépen. Még egy hozzászólás, csak szeretnék hozzászólni egy dologhoz, nem Rióval szere- kapcsolatban szeretnék beszélni, csak azt szeretném támogatni, amit karl Florenc is elmondott, az a hangulat, amit láthatunk itt az Európai Parlamentben, az egyre inkább annak irányába halad, hogy a képviselők jogait, amennyiben annak anyagi vonzatai vannak, korlátozza. Ez valóban létezik, és ezért azt kérem, hogy mindenki, aki itt van, jó lenne, hogyha körülnézne a saját frakciójában, és megvizsgálná azt, hogy milyen fajta javaslatai vannak a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságnak, és ezt újra minden egyes évben előveszi a Kokobu, és általában ezt megkapják a többséget is. Úgy gondolom, hogy ezen a ponton minden egyes frakciónak most már ezt tisztáznia kell, mert különben tényleg gondok lesznek, és az Európai Parlamentnek nulla költségvetése lesz, ez nem lesz elegendő, nekünk kell a pénzt magunkkal hozni, tehát mindenképpen most már nézzük meg, hogy a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban mit művelnek. Én nem vagyok tagja ennek a szakbizottságnak, tehát lehet, hogy azt lehet mondani, hogy könnyen beszélek én, de könnyű okosnak lenni, de úgy gondolom, hogy ennek a hatással van a mindennapi munkánkra. Köszönöm szépen, Jutta Haug. Igen, még röviden, kedves kollega, nagyon gyors leszek. Háromszor voltam ilyen fajta delegációkon, egyszer voltam saját pénzből, egyszer egy hivatalos delegációban vettem részt. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a parlament számára az, hogy jelen legyünk az ilyen eseményeken, nagyon fontos a parlament számára, hogy hozzájáruljunk az ilyenfajta eseményekhez, ez nem egy vakáció, ez nagyon fontos a jogakotás szempontjából, az Európai Unión belül, és nem szabad, hogy megszűnjenek az ilyenfajta delegációk. Gelbrandi urat nem látom, nem tudom, hogy le, milyen ezt a delegációt ebben fognak elküldeni, de nem szabad, hogy ez precedens legyen a delegációk szempontjából. Időben meg kell szervezni a delegációkat, amikor a szobárak olcsóbbak, a jegyek olcsóbbak, és így sokkal olcsóbb lesz az egész, de az Európai Parlamentnek jelen kell lennie, mert akkor semmi értelme az itteni vitáinknak, a döntéseink nem igazán fognak kötődni ahhoz, amik a tárgyalásokon történnek, és az eredmény összességében rosszabb lesz. Elnök, köszönöm szépen. Akkor úgy gondolom, hogy minden szempontból megvitattuk azt, hogy mi a helyzet. Figyelembe veszük azt, amit Florenc kollega elmondott, tehát egy rendszerszerű probléma tapasztalható itt és elmondhatom, hogy kezdeményezek majd egy, egy kezdeményezést. Sefkovics biztos vagyok delegálni. Lisszabonnal kapcsolatban sokkal-sokkal több kompetenciát kaptunk, nemzetközi egyezményekről is kell már véleményt mondanunk, illetve szavaznunk, és ezért nagyon fontos az, hogy szerűen részt vehessünk ebben. A koordinátorok döntést hoztak, én ezt nem tudom megszüntetni, viszont a kritikát, amit hallhattunk, azt mindenképpen figyelembe veszem, és elmondhatom, hogy erről még beszélni kell, és ezzel a döntéssel sokkal több opciót tudnék javasolni. Azt is javasolhatom, hogy nyolcan menjenek, több opciót is felkínáltam a koordinátoroknak, a többség azt választotta, hogy egy embert küld, ez semmi, de rendszer szerűen kezdeményezést fogok tenni annak érdekében, hogy végre most már a megfelelő mederbe tereljük ezt a kérdést, és ne hagyjuk a véletlenre azt, hogy milyen mértékben tudunk részt venni a delegációkon, részben nem tudom, hogy hol van a probléma, most a fogadófélnél, vagy a bizottságnál, nem tudom, hogy mi miatt nőttek az árak, de most minden esetre szeretnék rátérni a rendes napremi pontunkra, Koni Hedegára. Köszönöm szépen, hogy eljött. Fontos volt az, hogy erről beszéljünk. Elnézést kérem amiatt, ez a rendszeres munkákat illeti. Viszont Ja, erst würde ich sagen, dass wir die Kommissarin reden lassen. Es ist... Ich will ja nur helfen. Csak segíteni szeretnék, ne aggódjon, elnök úr. Viszont eh, nem igazán világos, hogy akkor egy valaki megy, vagy senki sem. Most, eh, ha ezt a kérdést nyitva hagyjuk, akkor megtehetjük ezt, eh, viszont én mindenképpen azt ajánlom, hogy akkor már senkit ne küldjünk, elnök. Csak azt tudom megvédeni, amit ma a koordinátorok eldöntettek, és a koordinátorok ma reggel arról döntettek, hogy egy embert küldenek. A nagy frakciók is ezt döntötték, és ezt közöltük, illetve ezt levélben is közöljük. Arra is megkértek, hogy ezt küldjem el az elnökségnek, ezt meg is tettem. Így csak azt tudom elmondani, hogy amit a koordinátorok eldöntöttek, mert különben, ha ez nem megfelelő, akkor összehívhatok még egy koordinátori ülést. Hiszen nem lehet saját jó akaratomból egy újabb döntést hozni. Most akkor még egyszer a 23-as napi rendi pontra eh, rátérünk. Jó Lájnán önnek jobban kell tudnia, mint korábbi elnöknek, hogy ez semmiképpen nincs a napirenden. Ja? Linda. Linda. Csak azt javaslom, elnök úr, az volt a probléma, hogy nekünk nem volt időnk konzultálni, gyorsan kellett dönteni. Úgy gondolom, hogy meg kellene hallgatnunk most a biztos asszonyt. A koordinátorok hallották azt, amit elmondtak a kollégák. Úgy gondolom, hogy még egyszer találkoznunk kell, össze kell jutni ezeket, ezt el küldjük önnek a lehetőségeket. Egy valaki megy, vagy senki. Úgy gondolom, hogy ezt ötig el lehetne dönteni. Ez jobb, mint hogyha most itt szavazni kezdenénk elnök. Megvizsgálhatjuk, hogy mi a helyzet. Megha- megkaptam a koordinátori döntést ma, ennek eleget tettem. A koordinátorok nagy többséggel döntöttek erről a kérdésről. Ezt nyitva hagyhatjuk természetesen, de beindult a folyamat, utaltak arra, hogy a parlament részéről az elnökség sem fog elutazni oda. Ezt megvitatta az elnökség, ezt kimondták, és Linda, te is ott voltál ma reggel a vita során, tehát ötig persze még fel, feltérképeztet, hogy ki akar utazni, de azt javasolnám most már mindenképpen, hogy haladjunk a napirendünk szerint, mert már csak fél óránk lesz itt a végén a biztos asszonynak pedig nagyon fontos kérdésekről van szó, olyan fontos változásokról, amik előttünk állnak. Tehát akkor harmadjára is megpróbálom üdvözölni Koni Hédegárdot itt a Környezetvédelmi Szakbizottságban. Nagyon sok kezdeményezést hallhattunk, Low Carbon Roadmap, ez Chris Davis jelentése, a, az európai klímapolitika szívében vannak a problémák az ETS-sel kapcsolatban. 2007-ben elindítottuk az ETS rendszert, és ez a rendszer a 30 eurót szabta meg kritikus nagyságnak, most már 6,70-8 eurónél is működött, nagyon érdekes fejlődést láthattunk Hausensben, a környezetvédelmi találkozón, és emiatt meg is adom ennek a szót, és még egyszer köszönöm, hogy eljött ide hozzánk. Öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, engedjék meg, hogy 15 másodpercre kitérjek a vitájukra. Információt szeretnék adni, lehet, hogy segít ez önöknek Többen említették, hogy a bizottság, stb. stb. Ugyanaz a fajta kihívások tapasztalhatóak nálunk, és ugyanolyan problémáink vannak. Én is csak eh, rövidebb időre megyek, három éjszakára, és a braziliai delegáció, illetve az EU New Yorki delegációja is felvetették már ezt a kérdést, ezért, hogy mindenki számára, önök számára is érdekes lesz, lehet ez hiszen Brazíliának ezt már jelezték ezek a delegációk, ezt a kérdést. Elnök úr, nem megpróbálok rövid lenni, nem, nem akarok egy monológot folytatni itt. Először is szeretnék beszélni a nemzetközi tárgyalásokról, nagyon röviden, két héttel a határidő előtt Európának az elmúlt héten sikerült meghatározni azt, mit fogunk tenni az elkövetkező időszakban a Durbani döntések alapján. Láthatták azt, hogy voltak viták, és nagyon örülök annak, és örültem annak a múlt héten, hogy sikerült kiállni az EU 27 mellett. Nagyon fontos jelzés volt ez a nemzetközi partnereink számára. Az egyik kérdés, amelyre kapcsolatban EU pozícióra van szükség, ez a EU JUSZ kérdése. Jó lett volna, hogyha a következő, jó lenne, hogyha a következő klímakonferencia megoldaná ezt a kérdést. A következő katari elnökséggel szeretnénk, hogyha Katár kidolgozna egy munkatervet annak érdekére, hogy 2015-re megszülessen a nemzetközi megállapodás, tehát visszafele számoljuk azt, hogy kinek mit kell tennie 2015 előtt, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen fajta dolgokat kell rendbehozni annak érdekében, hogy le lehessen zárni a tegyelásokat 2015-ig az új nemzetközi rendszerről. Ugyanakkor foglalkozunk azzal, hogy van egyfajta ambíciós hiány. Májusban meghívtuk a különböző partnereinket annak érdekében, hogy legyen egy informális tárgyalás Dörbenről is, és utána a Dörben után Doha irányába mit lehet tenni annak érdekében, hogy előre mozduljanak az ügyek. A Rio Plus 20 kapcsolatban az a szövetség, amit létrehoztunk Dörbenben, az nagyon érdekes lehet, főként akkor, hogy együttműködünk a jó partnereinkkel Rióban, júniusban. Röviden azt tudnám mondani, hogy itt tartanak a nemzetközi megállapodások, de persze kérdéseket is feltetnek majd ezzel kapcsolatban. A hely, az itthoni kérdések, elnök úr már utalta arra, hogy a múlt héten volt egy informális környezetvédelmi miniszteri, környezetvédelmi miniszteri találkozó, és első alkalommal a tanácsban beszéltünk az ETS-ről. Nagyon ösztönző volt az, hogy minden tagállam, és tényleg minden tagállam felismerte azt, hogy az ETS-nek kell lennie az európai klímapolitika gerincének. Ezt egyhangulag elfogadták, és én ezt nagyon értékeltem. Rövid távon is tehetünk dolgokat, és vannak olyan célok, amelyekre hosszú távon kell törekedni. Az Európai Bizottság például, ahogy bejelentettem, áttekintjük az ETS rendszert, amit 2013-ban fogunk majd nyilvánosságra hozni, és ezt inkább előre hoztuk az első évre. Most hónapokról beszélünk, tehát ezzel a felülvizsgálattal megvizsgálhatjuk a különböző opciókat az aukciós profilok esetében is, hiszen nagyon sok, nagyon fontos a, e, az előzetes fázis 2013 és 2020 között, meg kell vizsgálnunk, hogy mennyire hasznosak ezek a szövetségek akkor, hogyha egy túl fűtött piac van, egy túlterhelt piac van. Tehát ez volt egy dolog rövid távon. Természetesen a legkönnyebb dolog, hogyha szeretnénk valamit tenni az alacsony ETS árral, akkor az az, hogy egy magasabb célt fogalmazunk be, és megpróbáljuk megvizsgálni azt, hogy mi történik 2020 után, és egyértelmű volt a vitákból és a miniszteri találkozókból, hogy ezt lehetne megtenni, anélkül beavatkoznak a piacba. A másik dolog persze attól függ, hogy az energiahatékonyság irányelvről szóló tárgyalásoknál milyen eredményre jutunk, utána meg tudjuk vizsgálni, hogy hogyan is járjunk el. Szeretném megköszönni a parlamentnek, amiért én világos üzenetet fogalmazott meg, és szeretném megköszönni, hogy március 15-én megszavazták az alacsony széndiokszid kibocsátásra vonatkozó menetrendet. Tudom, hogy ez a szakbizottság sokat tett ezért az ügyért, és ez egy nagyon jó lépés volt tekintettel az európai helyzetre. Örvendetes tehát, hogy pártokon átévelően egy ilyen erős üzenetet fogalmaztak meg. Ami a légi forgalmat illeti, azt hiszem ez is érdekelhet egy-két tagot itt a bizottságban. Szeretném megköszönni az Európai Parlament igen erős támogatását, szintén a márciusi szavazásra gondolok. Párbeszédet folytatunk mindazon országokkal, amelyeknek nem tetszik a mi jogi szabályozásunk. Jelenleg nagy-nagy erőkkel dolgozunk azon, hogy megvizsgáljuk, hogyan tudunk nemzetközi szinten valamilyen módon megoldást találni a problémákra. Az oroszországi találkozó alkalmával több ország elmondta, hogy jobban örülnének egy globális rendszernek, mi azt mondtuk, jó, rendben van, de meg kell néznünk, hogy az ICAO-n keresztül tudunk-e egy globális megállapodást kötni. Múlt hónapban úgy döntöttek, hogy piac alapú mechanizmusokat kell megvizsgálni az ICAO kontextusban. Ezt meg kell az ICAO-nak vitatnia a tanácsán, júniusban, a tanácsülésén, és talán az opciók megvizsgálásával, szűkítésével el tudunk jutni arra pontra, amikor világosá válik, hogy lehet-e szó globális megállapodásról, vagy sem. Az én szolgálatom, de a MOVE főigazgatóság is dolgozik azon, hogy létrejöhessen egy ilyen globális megállapodás. Szeretném röviden megemlíteni a többéves pénzügyi keretet is. Önök is tudják, hogy ez miért fontos számunkra. Fontos, hogy az éghajlatvédelem költségvetés különböző tételjeiben szerepeljen. Mi a bizottság részéről úgy gondoljuk, hogyha okosan járunk el az energiahatékonyság, az infrastruktúra, különböző közlekedési projektek területén, a mezőgazdaság, a kap területén, akkor nagyobb hozzáadott érték születik az európai polgárok számára is, és az európai adófizetők számára. De hadd legyek őszinte, tudom, hogy a parlamentnek megvan a maga véleménye, de világos az is, hogy sok-sok kormány a rugalmasságot sokra, sokkal többre érdeke, értékeli, mint bármi mást. A rugalmasság számukra azt jelenti, hogy adjatok egy biankó csekket, és majd mi tudjuk, hogy mire költjük a pénzt. Tekintettel kell lennünk a jelenlegi nagyon érzékeny gazdasági helyzetre Európában. Egy ilyen válsághelyzetben nagyon fontos világosá tenni, hogy az EU-s szinten történő költekezés igenis hasznos, nem pedig kidobott pénz, ezzel növekedést és a foglalkoztatottságot tudjuk növelni. Ezért nagyon fontos, hogy mindezen lépéseket meg tudjuk tenni a költségvetésünkön keresztül. Tudniuk kell azt is, hogy ez év elején a bizottság elfogadott egy javaslatot a LULUCF-fel kapcsolatosan, amely ugye az erdészetre vonatkozik és a talajhasználatra. Összefügg a szüvegházhatású gázok kibocsátásával a mezőgazdasági ágazatban, az első lépés az, hogy meghatározzuk a módszertant, és később dolgozhatunk majd azon, hogy magasabb legyenek a célok, magasabb legyen a mérce. De meg kell tennünk először is az első lépéseket abba az irányba, hogy a mezőgazdaság és az erdészet is hozzájáruljon a célkitűzéseink eléréséhez. Nagyon röviden a végén megemlíteném a nyári szünet előtti javaslatainkat. A kárszabályozással kapcsolatosan szeretnénk javaslatokat tenni még a nyári szünet előtt. Reméljük, hogy sikerül minél előbb letennünk az asztalra ezt a javaslatot, és utána majd meghatározok a 2020 utáni célkitűzéseinket, és más egyéb jogszabályokat is felül kívánunk vizsgálni ezen a területen. A fluor és üvegházhatású gázkibocsátással is foglalkozni kívánunk, és megpróbálunk egy globális megállapodást elérni a fluortartalmú gázok kibocsátásának csökkentése felé. Emellett a tengerészet tengerügyi szabályozás területén is előrelépésre van szükség, Hatástanulmányt készítünk, tehát előkészítjük a javaslatunkat, és végezetül egy EU-s adaptációs alkalmazkodási stratégián is dolgozunk. Megszületett már egy Climate Adapt nevezető eszköz, amely rendkívül fontos eszköz a régiók és városok számára Európában, ami az alkalmazkodást illeti. Ezekről lesz tehát szó, de Beszélni fogunk természetesen arról is, hogy mi legyen az éghajlatvédelmi politikával 2020 után, ez összefügg az energiaügyi menetrenddel, a különböző ágazati menetrendekkel, de nyilvánvalóan szorosan kapcsolódik az energiahatékonysági jogszabályhoz és Nagyon fontos, hogy ez ne híguljon fel, nagyon nagy kár lenne, hogyha ez megtörténne, hiszen ez nagyban hozzájárulhat a munkahelyek teremtéséhez Európában, és erre van most szükségünk. Elnök, köszönöm szépen, Koni, a bevezető szavaid. Most pedig a következőképpen járunk el. Először is a koordinátorok kapnak szót, Richard Zéber a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Hédegárd elnök asszonynak is az áttekintést, amelyet adott nekünk a tevékenységével kapcsolatban. Örömmel hallottam, hogy a hogy a fluor kibocsátás területén lépéseket kíván tenni a bizottság, de kérdés, hogy phase down vagy phase out legyen-e az eljárás rendje. Tudjuk, hogy rendkívüli nagy kihívás jelent ez a terület, továbbá az éghajlatvédelem is rendkívül fontos. Másodszor pedig rákérdeznék a nemzetközi tárgyalásokra. Milyen új fejleményeket lát az Európai Bizottság a nagy partnereinkkel kapcsolatosan, gondolok az USA-ra és Kínára. Haladunk-e már valamerre? A nemzetközi média arról számol be, hogy az USA frontvonalai szilárdak, és azt hiszem Kínában sem történik különösebb változás, ami az álláspontot illeti. A set kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy a gazdaságban a szereplők nagyon idegesek, ugyanis a széndiokszid ár igen alacsony, ennek köszönhető ez a jelenség, mi a bizottság álláspontja, lesz-e bizottsági javaslat, vagy pedig az ETS az eredeti döntés alapján 2020-ig tovább ugyanúgy működik. És egy utolsó kérdés, biztos asszony. Az a benyomásom, hogy a bizottság részéről sokat prédikálnak, főként az éghajlatvédelem területén, de nem tesznek túl sokat. Talán beszámolhatna a bizottságon belüli állapotokról is, főként a gazdasági biztos, gazdasági ügyekért felelős biztos nyilatkozataira gondolok, az az érzésem, hogy nem igazán éghajlatvédelmi politikát folytatnak. Köszönöm szépen, Linda meg Evan az SND részéről, a szocialisták részéről. Köszönöm szépen, biztos asszony, hogy eljött ma hozzánk, és hogy ilyen türelmes volt ma délután a szakbizottságunkkal. Tudja, hogy támogatjuk a légiforgalmi ügyekben, amelyek ugye nagyon vitatottak, és az LTS e végrehajtásával kapcsolatosan is így van ez. Örülök, hogy a miniszterek támogatják ezt az ügyet, de amikor hazautaznak általában a saját hazájukban nem ilyen támogatóak, és ezért nemzeti szinten ássák alá gyakran az eszközeinket. De hát ez az eszköz van a kezünkben, és fontos, hogy cselekedjünk. Tennünk kell valamit a szeteszágy jelenséggel kapcsolatosan, és mielőbb kell ezt megtennünk, még 2013 előtt, amikor is elkezdődik majd az árverezés. Tehát fontos, hogy ezen az úton maradjunk, bár ez politikailag sokszor nagyon nehéz, ugyanígy van ez a légiforgalommal is. Követtük az olajhomokokkal kapcsolatos vitát, ez is egy nagyon vitatott ügy, sok a lobbizás ezen a téren, és a tanács támogatását sem élvezzük. Sok miniszter azt mondja, hogy az éghajlatvédelemért száll síkra, és aztán a hazájukban meg azt mondják, hogy alásák az EU-s szabályozást, és támogatják a kanadaiakat. Hát kérdés, hogy akkor hova jutunk el az üzemanyag minőségre vonatkozó irányelvel. Jó, hogy beszélt a 2020 utáni időszakról is, hiszen a jogszabályon 2020-ig szólnak, de hát nem sokára 2020 lesz. Csak most kezdjük például az LTS végrehajtását is. Hogyha fenn akarjuk tartani a lendületet, akkor gondolkodnunk kell arról is, hogy mi lesz 2020 után. Meg tudom érteni, hogy nagyon nehéz a 2020 utáni időszakról beszélni most, de hogy ezt nem tesszük meg, sohasem fogjuk elérni éghajlatvédelmi céljainkat. Tehát a szakbizottságunk mindenképpen megtesz mindent, amit tud, és a frakciónk is, annak érdekében, hogy támogathassuk Önt. Köszönjük szépen, Linda. 2020 valóban közeleg Chris Davis az ALDE részéről. Parancsolj, Chris! Köszönöm szépen, biztos asszony, és köszönöm, hogy ilyen sok dologra kitért az előadásában. Három dologról beszélnék. Először is biztosan látta azt az új Bloomberg tanulmányt, amely a beruházási költségekről szól a 2020-ig történő 30%-os kibocsátás csökkentés kapcsán. Ez 7-8 euróra tehető per fő, ez azt jelenti, hogy évente egy kávé áráról kell lemondanunk gyakorlatilag a legérdekesebb talán az, hogy vannak olyan kelet-európai országok, és Belgium is ide tartozik, ezen országok tehát kevesebbet fizetnének, hogyha ambiciózusabb 30%-os eh, 30 eh, célkitűzést fogadnának el a 20% helyett, ugyanis a különböző támogatások területén több pénzt tehetnének zsebre. Tehát gyakorlatilag jobban járnának a 30%-os célkitűzéssel. Végül a széndiokszid megkötés és tárolás kérdése. A Nemzetközi Energiaügyi Ügynökség igazgatója elmondta, hogy a század végére 6%-os hőmérséklet növekedés következik be, ha nem változtatunk a magatartásunkon. Ugyanakkor, hogy globális szinten 40 CCS, tehát széndiokszid megkötés és tárolási létesítményre lenne szükség, Az Európai Unió részéről 69 milliós támogatást nyújtunk más célokra. Úgy tűnhet, hogy ennek fényében talán érdemes lenne némi pénzt szállni a CCS-re is. Ha szeretjük, ha nem, a CCS kulcsfontosságú elem, ezért ezen a téren magasabbra kell tennünk a lécet. Végül, ami a gépjárműveket illeti, azt hiszem az elmúlt években hatalmas előrelépés történt az ipar részéről, 20%-os CO2 csökkentés történt, és az üzemanyag hatékonyság is nagy mértékben javult. Sajnálattal hallom, hogy a jogszabály javaslat nem helyezi magasabbra a mércét ezen a téren, hiszen a mérnökök nagyon jó munkát végeznek, én azt gondolom, hogy többre is képesek lehetnénk ezen a téren. Továbbá a teherautókkal kapcsolatosan is jogszabályt készítenek. Szeretném elmondani, hogy a legutóbbi jogszabály elkészítésekor azt mondták nekünk, hogy 203 g széndiokszid per kilométer a kibocsátás, Más, máshonnan viszont azt hallottam, hogy 180 gramról van szó jelen pillanatban. Ez is lehetséges, tehát ebből azt szűröm le, hogy nem volt elég ambiciózus a jogszabály ezen a téren sem. Örülnék, ha ennek utána nézni és válaszolna erre a kérdésemre. Köszönöm szépen, most pedig Bass Eichhout következik a zöldeg részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen biztos asszony, hogy ilyen türelmes volt ma. Néhány kérdésem lenne, először is az ETS-sel kapcsolatosan. Múlt hét előtt sokat beszéltünk a szeteszágy jelenségről, és a bizottságban is világosá vált, hogy sokan aggódnak-e probléma miatt. Most azonban, ha önt hallom, úgy tűnik, hogy az árverezés időkeretét változtatjuk meg, ha azonban így járunk el, akkor már semmit, semmi sem változtathatunk a későbbiekben. A piaci szereplők esetében ez nem lesz megfelelő üzenet, ha csak az idő keretet és a határidőket változtatjuk meg. Ez nem fogalmazza meg azt az üzenetet, hogy az LTS e az EU éghajlatvédelmi politikájának az egyik alappillére. Másodszor ETS és légiforgalom. Kínából azt hallottuk, hogy egyfajta adórendszeren dolgoznak a saját légiforgalmi ágazatok vonatkozásában. Szólhatna néhány szót talán arról, hogy ön hogyan értékeli a kínai fejleményeket, és hogy az hogyan befolyásolhatja a mi vitánkat, a mi tárgyalásainkat ezen a téren. Harmadszor, gépjárművek és széndiokszid. Igen, lehet javaslatot készíteni a gépjárművekkel kapcsolatosan, de egy nagyon fontos kérdés a címkézés. Fontos, hogy a fogyasztók tudják, hogy mire, milyen teljesítménnyel rendelkeznek a különböző gépjárművek. Emlékszem, két-három évvel ezelőtt szintén fontos téma volt ez. Nagy a lobbizás a címkézéssel szemben. Én azonban azt gondolom, hogy a fogyasztókat megfelelően tájékoztatni kell. Negyedszer, Rio plus 20, csak egy rövid kérdés. Durbanben a legnagyobb sikerünk az Európai Unió részéről az volt, hogy sikert az Afrikai Unióval és az Oasis országokkal szövetséget kovácsolni. A Rio Plus 20-ban hogyan tudjuk ezt a szövetséget tovább mélyíteni annak érdekében, hogy valóban egy erős szövetség legyen ez. Köszönöm szépen, Bász. Ezek voltak a koordinátorok, a frakció koordinátorai. És most öné a szó, Connie válaszolhat a kérdésekre. Richard Zéber, hogy facing down, vagy facing out a fluorgázokra nézve. Ha az out érvényes, akkor van egy jogi kitétel, mi szerint kell, hogy legyen egy fenntartható alternatíva. Tehát lassabban haladhatunk előre, ha a phase out-ot alkalmazzuk. Úgyhogy ezért választottuk a phasing down-t. Ennek az az előnye, hogy azonnal kezdhetik a munkát, nem kell megvárni, amíg lesz valami megfelelő alternatíva. Ezért változtattuk meg a kifejezést. Tehát Szerintünk a phasing down sokkal hasznosabb, mint a phasing out. Többen kérdezték a légi forgalmat. Bász is említette. Van egy új kínai kezdeményezés. Múlt hét kedden hirtelen a kínai pénzügyminisztérium megjelentetett a honlapján egyfajta új adót amit védelemre fordítanának. Megkérdeztük a <clears throat> pekingi delegációnkat, hogy ez mit jelent, és mit csinálhatnánk -e egy ilyet. Szerintünk ez érdekes volt, hogy egyáltalán kigondolták ezt az adóformát az környezetvédelemre. Az USA akarunk párbeszédet, nem akarjuk még jobban rontani a helyzetet mindenféle vádaskodásokkal. A közlekedési minisztere két nappal ezelőtt találkoztam, van párbeszéd. Az ICAO-ról szól a párbeszéd. Nem arról van szó, hogy azt mondjuk, hogy a globális megegyezést támogatjuk. Jó, lehet 97 óta hajtogatni ugyanazt az ICAO-ban, de akkor nem történik semmi. Úgyhogy attól függ minden, hogy előre akarnak-e haladni. Ezt próbáljuk felmérni. Láttam a Rolling Stone újságban, megjelent Obamával egy interjú, ahol az éghajlatváltozásról beszél, azt mondja, hogy többet kellene tennünk. Hát persze, de akkor tennünk kell valamit. A légiforgalomban józan megoldást találtunk. Persze, ha az ICAO-ban kiegyeznénk, mindenki boldog lenne. Mindenki dolgozik rajta, a szolgálatom, az al beosztottak, mindenki, hogy mit tehetnénk. Remélem, hogy nő a megértés az USA és köztünk. Többen említették a set aside-ot, az elfektetést. Linda McEwan Az árverés és a set aside két külön dolog. Miért ne beszéljünk csak a set aside-ról? Miért csak az aukciós profilról beszélünk? Azért, mert a módszertana így sokkal egyszerűbb. Hogyha az irányelvet teljesen ki kell cserélnünk, az nehézkes lenne, de az árverési profil megváltoztatásával változtathatunk a dolgokon, és ezhez nem kell egyöntetű véleménytöbbség. Tehát így gyorsabban léphetünk. Minden más megoldás tovább tartana. Ami az aukciós profilt illeti, ez nem azt jelenti, hogy a többi dolgot nem vizsgáljuk meg, Nagyon-nagyon nagy vita volt múlt csütörtökön, de nagyon konstruktív vita. Én úgy éreztem, hogy nagyon sok tagállam most már megértette, hogy azt illetően, hogy mi lesz 2020 után, nagyon fontos. Menj, látogassanak el a Dán Soros Elnökség honlapjára. Négy videó részt találnak, mindenféle igazgatóktól, Elstrom, Shell, a Business Europe igazgatója, és mind-mind azt mondja, kérem, 2030-ban gondolkodjanak. 2020 az holnap, már most 2020-on túl gondolkozunk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt figyelembe lehetne venni. Tudjuk, a low carbon roadmap vannak kihívások. De azt hiszem a legtöbb tagállam már felismerte, hogy maga az ipar is arra kér minket, hogy 2020-on túlra gondolkozzunk. A set aside kérdése újra felmerül. Amikor az energiahatékonyság irányelv elkészül, akkor a bizottság azt gondolja, hogy az és a set aside összefügg. Mindjárt tudjuk, hogy ez nagyon nehézkes, hogy sok minden forog kockán, de én remélem, hogy ez adja magát, mint pillanat, hogy számbe vegyük a dolgokat. Kérdezte, hogy milyen a hangulat a bizottságban, az iparban. Én azt mondanám, a bizottságban egyértelmű a helyzet. Klimapolitika, hatékonyság, megújuló energiaforrások. Ez a hajtómotorja a munkahelyteremtésnek Európában. A múlt héten volt ez a munkaügyi közlemény, ahol azt mondta három szektor is, hogy tudnának teremteni álláshelyeket. A zöld szektor, az IT szektor és az egészségügyi. Például a zöld szektorban több mint 6 millió álláshelyet tudnának teremteni. Tehát számunkra egyértelmű, hogy ezeknek a munkaerőteremtésben főszerepet kell játszaniuk. Ezért vettük be a költségvetésbe és az innovációs költségvetési javaslatba. Ipar. Hát nagyon összetett a kép, de az a benyomásom, hogy nagyon nagy viták folynak. Ők is látják, hogy vesznek el a munkahelyek, de tény. A válság során az egyik legellenállóbb szektor Európában nem más volt, mint a zöld gazdaság. Tehát ez nem csak egy szólás, hanem valóban 2008-2010 már mutatja ezt. Barroso elnök egyértelmű vetett az októberi csúcson is ezt. És van fekete-fehér bizonyítékunk. Az olajhomokat illetően tényleg nem elég az éghajlatpolitikáról beszélni, hanem ö, tényleg döntést kell hoznunk. Mielőtt tovább visszük, a miniszterek még nem beszéltek róla, egy hatástanulmányt szeretnénk végeztetni azért, hogy javaslatot társunk a minisztereknek, hogy belássák végre, hogy ez nem egy részletkérdés, hanem nagyon fontos. Chris Davis. Láttam a Bloomberget. Láttam az aukciós bevételeket, amikor a miniszterek az ETS-ről beszélnek. Egyértelmű, hogy néhány környezetvédelmi miniszter egyszerűen ebből él, hogy milyen bevételeket kapnak az ETS-ből, mert így tervezték meg a rendszert. Úgyhogy szerintem egyre inkább tudják ezt a tényt. A Carbon Capture Storage-ot illetően említette, hogy léteznek projektek, hogy nincs annyi pénzt, mint amennyit eredetileg vártunk, ha az árak magasabbak lettek volna az ETS-ben. De ennek ellenére minden tagállamnak most már definiálnia kell a prioritásait. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. Minden ö, tagállam, hogy a társfinanszírozásba belekezdjenek. Nem ez az orvosság mindenre, de most már tényleg nagy évű projekteket kell kezdeniük a tagállamoknak. A személyautók és a teherautók. A, az, hogy most 200 valahány grammos az érték, vagy 180, a lényeg az, hogy a képkosi gyártók számára 2020 már az új generációs autók időszaka. Tehát igazából nem baj, ha rábólintanának a 95 gramra. Aztán majd rátérhetünk arra, hogy mi történik 2020 után. Úgyhogy ez egy két fázisú megközelítés. Bász. A címkézés. Igen, most dolgozom rajta. Két és fél éve vagyok biztos még most sem értem, hogy ez miért olyan nagy indulatokat vált ki. Egyértelmű, hogy fontos, hogy olyan kezdeményezéseket tegyünk, amit az állampolgárok megértenek. Hogy könnyű legyen dönteniük, nem értem, hogy a címkézés ekkora ellenállásba ütközik. Szerintem még mindig van itt mit tennünk. A kérdés, hogy Rióban mi lehetne a megoldás. Holnap, holnap beszélek erről a kollégákkal. Május 7, május 8. These areas we're working on, but I hope that when we have finished the discussions... Az új széket e illetően remélem, hogy május 8-ára döntés születik én azt hiszem, hogy itt van két-három olyan kérdés, amiben, hogyha mindent összeveszünk, és összefogunk, akkor Rióban eredményeket érhetünk el. Nem tudunk mindenben kiegyezni, de a jövőben azért, ha azt mondjuk, hogy összefogunk, akkor Rion változtathatunk. Ezért hittem meg őket. Elnök, köszönöm, Koni. Azt mondtad, hogy el kell menned 15-kor. Lehet még egy második forduló? We'll ask, I have now Karenz Florence, Jolainen. karl Florence, Jolainen, Kriton Arsenis, Judith Merkis, Prodi úr. Hát úgyse tudok rá válaszolni. Jó, röviden, hogy mindenki lehetőséget kapjon. Mert mindjárt el kell menni a biztos asszonynak. Röviden. Úgy tetszik nekem, hogy a foszilis üzemanyag, a palagáz, a pala, olaj kitermelése nő, de ugyanakkor a foszilis energiaforrások reneszánszukat élik. Valahogy ez nem illik bele a klímapolitikába. A fracturinges eljárások, a fúrásokkor nagyon veszélyesek. Második kérdés, Lengyelország az emissziós kereskedelemmel kapcsolatban. A plenárison is fölmerült már, mit tehetünk, hogy a blokkádnak véget vessenek. Köszönöm. Kriton. Kriton, röviden. Köszönöm. Durbanben azt mondtuk, a Kyoto kettő mellett elkötelezzük magunkat, hogyha megkapjuk az úti tervet. A fejlődő országok meg is tették, nekünk pedig csak politikai elkötelezettségünk születtek. Nem voltak módosító indítványok. Jó, most már itt lenne az ideje, hogy az európai igazság kiderüljön Kiotót illetően. Most már tényleg kötelezzük el magunkat. Fogadjuk el a Katári és a Kiotói protokolt. A szövetségeseink panaszkodtak már, hogy nem tartjuk be a szavunkat, és hogy nem születtek módosítók? Köszönöm, Gárdini asszony. Volevo tornare un attimo sul sistema ETS, perché se... Szeretnék visszatérni az emissziós kereskedelemre. Nem egészen értettem a bizottságnak az álláspontját, hogy az egyik elképzelés az, hogy a kvótákat befagyasztják. Akkor a kérdés az, hogy azok a kvóták hova fognak tűnni? Mit akarnak tenni, hogy az európai ipart, gyártóipart megvédjék a szénszivárgás ellen. Judit Merkis, köszönöm szépen, köszönöm biztos asszony a lehetőséget. Két kérdésem van, az egyik, az elektromos energia áram előállításához szükséges engedélyek átmeneti állapotára vonatkozik. Kb. 5 héttel ezelőtt itt a szakbizottságban felmerült ez, és megkértük, hogy hozzáférhessük ezekhez az ilyen irányú kérvényekhez. Azóta sem kaptunk választ. Mikor nézhetjük át ezeket, és mikor nézheti át a közvélemény? sorry, and one other... Mikrofon kikapcsolódott, másik specifikus kérdésem. A szén semlegesség. A biomassa szén semlegességét illeti. A fa eltűzeléséből adódó anyag, ami hátra marad, és a biomassa eltüzeléséből adódó végtermék között nem tesz különbséget a jogszabály jellege. Jelenleg. Köszönöm. Vittorio, Vittoria, röviden. Köszönöm szépen. A biztos asszonynak is köszönöm. Először. Ön szerint valószínűen hogy az USA ratifikálni fogja a kiotói protokollt. Nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy nem. Így aztán az a kérdésem. Nem lehetne valami egyességet kötni, ami lehetővé tenni, hogy valahogy mégiscsak összefogjunk az USA-val? Kína. ők valami ITS-hez e hasonló rendszert bevezethetnének? Koni. Ami a palagázt illeti. Nagyon sokan foglalkoznak ezzel a kérdéssel. A környezetvédelmi jogalkotás related to, to fracking, to, to shale gas. You also asked how, how... Ezzel kapcsolatban most vizsgáljuk, hogy kellenek-e külön jogszabályok. Kérdés, hogyan segíthetnénk elő, hogy Lengyelország a blokkátot feloldja az ITS-ben? Szerintem nyilvánvalóan őket is érdekli az energiahatékonyság. Nem csak orosz gázt importálnak, hanem még szenet is ezt gyakran elfelejtik az emberek. Tehát igen, az energiahatékonyságot egyre inkább értékelik, és láttam, hogy a miniszterelnök helyettesnek szívügye az energiahatékonyság, de konstruktív volt a megbeszélésünk, és persze Lengyelország támogatja a emissziós kereskedelmet, úgyhogy ezért ne túlozzunk. Kriton. Kyoto protokoll 2. De van kapcsolat a között, hogy Durbanben mit ígértünk meg, és mit tettünk. De persze megint elkötelezzük magunkat a dohai fordulóban, és amikor azt kéred, hogy a, kérdezed, hogy a kevésbé fejlett országokból érkeznek-e panaszok. Hát el kell, hogy mondjam, hogy nekem az a benyomásom, hogy értik, nagyon is értik, hogy meg kell teremtenünk az egyensúlyt a között, hogy mi mit teszünk, és mit, milyen nyomást gyakorolhatunk az iparra, hogy 2020-ra mit tegyenek. Gardini asszony Talán küldhetne nekem egy dokumentumot ezekről az opciókról. Ez technikai összetett. Mi a kvótákat nem fagyasztjuk be, de a jelenlegi jogszabály szerint. Annyi engedélyt kapnának 2013 és 2014-ben, és aztán egyszerre drasztikusan csökkenne a számunk, hogy azt mondtuk, jobb lenne, hogy eredetileg a kezdeti fázisban lenne az engedélyek száma kevés, és utána nőne. A kérdés az, hogy gyakorlatilag ebből pénzt csinálhatnak a cégek. Normális esetben a piaci helyzetben, amikor a válságnak vége, és nő a termelékenység, akkor az áraknak is normalizálódnia kellene. Csak hogy mivel félre teszik a, ezt a pénzt, nem lehet ezzel számolni, még akkor is, amikor a termelékenység visszaállt, még mindig befagynak az árak, úgyhogy Ilyen helyzetben a kérdés az, hogy még több emissziós kereskedelmi engedélyt dobjunk-e a piacra, hogy még jobban lenyomjuk az árakat. Ez a kérdés, és aztán a strukturális változtatások, azok meg több időt vesznek igénybe, majd a tagállamokkal megvitatjuk. Most vitatjuk az opciókat. Merkis asszony, a biomasszát illetően. Öttinger biztos úr rég dolgozták ki, és ez a LULUCF javaslat a földhasználatról majd még áttekinti, hogy mi legyen a biomasszával. Minden tagállamnak önön kell eldöntenie, hogy mit akarnak. Mi azt mondtuk, hogy a, ezt közzé. Sokan megtették, sokan nem. Azt mondták, hogy ők a saját energia szektorukat védik. De ez a tagállamoktól függ. Mi arra ösztönöztük őket, hogy tegyék közzé. Pródi úr, hogy az USA csatlakozik el a kiotói egyezményhez, ez nyilvánvalóan nem. De szerintem a jövőre kellene koncentrálni, és folytatni kell a törbeni utat. Elnézést, hogy így rohantam, de máshol kell lennem most. Nagyon rossz lettem az éghajlatnak, ha onnan elkésnék. Köszönöm. For the exchange. Köszönöm szépen, Koni, ezt az eszmecserét, és tényleg nagy benyomást tettél ránk, egy maratont futsz le és végtelen energiád van, az európai klímapolitikáért küzdesz aktívan és jól, teljes mértékben támogatunk mindenben a jogalkotási folyamat során. Az ETS a legfontosabb a klímapolitikánk szempontjából. Thank you very much, Thank you very much. and I have to apologize our Thank delay. So, jetzt geht's weiter in... Nos, akkor folytassuk a napirendünk értelmében, mégpedig a 24-es napirendi pontról a talajvédelemről szóló tematikus stratégia végrehajtása és a folyamatban lévő tevékenységek. Azt javaslom, hogy eh, először az Európai Bizottságnak adjuk meg a szót, utána pedig megkezdjük a vitát. Tessék, a bizottsági a szó. Good afternoon, Mr. Chairman. Jó napot kívánok, tisztelt elnök úr! Itt kellett volna lennie a főnökömnek, de hát én is el tudom kezdeni ezt a pontot. Köszönöm szépen, hogy bemutathatom önöknek a talajvédelemről szóló tematikus stratégiáról szóló jelentést. A talajvédelemről szóló stratégiát 5 évvel ezelőtt fogadtuk el, és az Európai Bizottság szeretne, szeretné frissíteni az intézkedést, amit amiket tettünk. Soil protection in the Union. This policy report has been accompanied ezt eh, egy technikai jelentéssel is összekötöttük, amit az Európai Bizottság közös eh, kutatási centruma hozott létre, és ebben pontos információk találhatóak az európai talajról, és a talaj minőségnek csökkenése folytatódik, a talaj erózió folytatódik, nagyon sok földet elveszítünk a városfejlesztés miatt, de itt alábecsüljük a problémát, hiszen 275 hektárnyi földet veszítünk el város, illetve infrastruktúra fejlesztés miatt minden nap. Ez azt jelenti, hogy 1000 négyzetkilométer veszik így el évente, amely minden tíz évre átszámítva Ciprus területét teszi ki. Vagy hogyha másik összehasonlítást akarnak, akkor mondhatnám, hogy a megművelhető terület eh, Hollandiában az a terület szinte, amit elveszítünk itt tíz évente. Ez azt jelenti, hogy ezeket a területeket eh, áthatóhatatlan réteggel fedik be. Land in Europe are affected by soil erosion. 20% of that eh, exceeding sustainable. Ez 1,3 millió hektárt érint ez a terület, és az, az talaj el is threatened, and we have to bear in mind that the... A rossz önfizetési gyakorlat vál ehhez, és a talaj szennyeződéséhez is vezet ez. Jelenleg nincsen még jogszabály ezen a területen európai szinten, de úgy becsüljük, hogy kb. 3 millió lehetséges módon fenye- szennyezett terület van az Európai Unióban, és ez nagy mértékben veszélyt jelentett az emberek egészségére és a környezetre. És ez kihat majd az élelmiszertermelési kapacitásunkra is, de magas költségeket is eredménye, eredményez. A bizottság úgy becsülte, hogy 38 milliárd euróba kerül ez évente az Egyesült Királyságban egyedül a talajerózió 53 millió euróba kerül, tehát nem csak arról van szó, hogy a környezetvédelem érdekében szeretnénk itt javítani a helyzeten, hanem arról is, hogy ez terhet jelent a társadalmunk számára. A helyzet, a helyzet elemzése, amit megtett az Európai Bizottság 2006-ban, az nem igazán különbözik sajnos attól, amit ma önök elé tárunk. Az akkori elemzés ahhoz vezetett, hogy elfogadtuk a talajvédelmi stratégiát, és létrejött egy irányelv a talajvédelemmel kapcsolatban is. Nos, az Európai Parlament első olvasatban 2007-ben ezt, és mi aktívan részt vettünk a tanácssal abban, hogy meg lehessen szüntetni a blokkoló kisebbséget, és fel lehessen ismerni azt, hogy a talajvédelmi stratégia egy átfogó csomag, négy pilléren alapul, ha, három pillére a tudatosság a kutatás, integrált talajvédelem más politikákkal. A negyedik politika az az EU jogszabályozás, ez az egyik talán legfontosabb pillér. Röviden szeretnék arról beszélni, hogy az Európai Bizottság mit tett annak érdekében, hogy a talajvédelmet bevonja a politikákba. Például a KAP reformja kapcsán egy új ö, keresztmegfeleltetési rendszer dolgoztunk ki. Ebben nem vontuk bele a We have explicitly supported and improved soil management. Uh, Melynek során lápos területeket nem lehetett uh, felszántani. És nem utolsó sorban az első pillér kizöldítése a kapon belül, ahogy ezt a Európai Bizottság javasolta, és reméljük, hogy később ezt majd uh, a társjogalkotók támogatják, tovább javítaná a helyzetet, főként a talajban lévő organikus anyagok erózióját leküzdve. Az ipari kibocsátás irányát is elfogadtuk az elmúlt években. Ez már egy korábbi irányelvet követett, az IPPC irányelvet. Nem szabad, hogy az ipari létesítmények hozzájárulnak a talajkorrózióhoz, tehát egyfajta zéró tolerancia politikát fogadtunk el az új szennyezéssel szemben, mégpedig a szennyező fizet elv alapján. Nagyon sok olyan létesítmény van, amelyet nem fed le ez az irányelv, és természetesen a múlt öröksége nem eh, érinti, a múlt örökségét nem érinti ez az irányelv. Ezen kívül az integráció által a kohéziós politikán keresztül támogattuk a szennyezett talajok helyreállítását, és a jelenlegi pénzügyi periódusban 2007 és 2013 között 3 milliárd eurót szabadítottunk fel erre a célra, és ugyan ezen politikát folytatjuk annak érdekében, hogy a következő periódusban is lehessen erre pénzt fordítani. Három pontot szeretnék kiemelni, amelyek nagyon fontosak a jelentés kapcsán. Az egyik, ahogy említették már korábban, az az, hogy nincs elegendő adat nincs elegendő információ, vagy legalábbis nem lehet minden esetben teljesen értékelni a helyzetet a talaj alakulása, a talaj eróziója szempontjából. Továbbra is folytatjuk a talajok értékelését rendszeresen, különböző technológiákat alkalmazunk, hogy a tudásunkat növeljük. A második dolog az a... Figures about uh, a surface area equivalent to Cyprus every 10 years lost because of that. A földek elfoglalásának kérdése, ahogy mondtam, Ciprus méretű területek tűnnek el 10 évente. Az Európai Bizottság jelezte azt, hogy 2020-ra a politikáinkat úgy kell kialakítani, hogy a, föld, a talajok eltűnésének mértéke 2050-re megfelelő mértékben lecsökkenjen. Egy nem kötelező érvényű indikatív dokumentumot is elfogadtunk, amelyben irányelvek vannak, illetve iránymutatások, amelyel a tagállamok és a hatóságok már a megfelelő irányba indulhatnak el, annak érdekében a talajok fenntarthatóak váljanak. A harmadik pont az a Rio Plus 20-hoz kötődik, amely természetesen mindenki előtt van most. A politikai dokumentumban hangsúlyoztuk azt, hogy a világ népességének növekedése, a növekvő fogyasztás, illetve a feltörekvő ö, országok, a nagyobb méretű biomassa felhasználás ahhoz vezet, hogy növekszik a földfelhasználás és a talajerózió, ez nagyon fontos számunkra, amiatt, hogy ennek geopolitikai hatása lehet, ez egyensúlytalanságot eredményezhet, például a földdel, vízzel kapcsolatban kialakuló konfliktusok miatt, de ez azt is jelenti, hogy egyre inkább függeni fogunk a, a talaj forrásainktól az Európai Unióban, akkor, hogyha hamarosan 2015-re 9 milliárd ember lesz. Uh, uh, a Rio Plus 20 Summit, a Rio Plus csúcs találkozón a talajerózió kérdése lesz az egyik olyan terület, amelyel kapcsolatban eredményeket kell elérnünk, és azt javasoltuk, hogy az egész világnak el kell fogadnia az toleranciát a talajerózióval kapcsolatban egy megfelelően elfogadott időkereten belül. Szeretnék koncentrálni, szeretnék, hogyha a, a nemzetközi figyelem is koncentrálna a talajrózér, és nem csak a száraz területek esetében, amely az ENSZ egyik határozatában is benne van, hanem inkább globális szinteken erre koncentrálni. Publicity. Uh... És egy kis reklámot is szeretnék csinálni. Május 10-én és 11-én, tehát körülbelül egy-két hét múlva, konferenciát szervezünk a talaj eh, regenerációval kapcsolóban, és számos olyan témát fogok eh, önök elé tárni, eh, amelyről is beszéltem. Remélem, hogy hamarosan eljönnek önök is. Potocsnik, Csolos biztosok is jelen lesznek, de a régió bizottsága is, illetve a Kopak Jacka elnöke is. És illetve az önök szabadságnak elnöke is jelen lesz. For your introduction, and I have now... Most pedig három felszólaló van. Karl-Heinz Florenz, Haug asszony és Vittorio Pódi. Ja, vielen Dank. Also ich vor vielen Jahren mich Köszönöm szépen, néhány évvel ezelőtt azt választottam, hogy Európáért dolgozok, és nem pedig Berlinben maradok a Bundestagban, akkor még eh, az egészséges levegő, föld, illetve a víz volt az a három pillér, amiért én politizálni akartam. El kell mondjam, hogy amikor a bizottság hivatalnokát hallom, akkor kicsit megijedek. Minden, amit egyébként helyesen elmondott, az és az, ami a föld a talajterületén játszódik, az negatívan zajlik, habár erre vannak európai szabályok. Van egy növényvédelmi irányelvünk, van talajszabályozás, nem foglalkoznak ezzel, én viszont igen, mert gazdálkodó vagyok. Számos környezeti tanulmány van, de szeretném azt kérni, hogy egy igazi választ adjon nekem. Mit csinálnak önök a végrehajtás során? Elmondjam, hogy mit csinálnak önök a növényvédelem kapcsán? Semmit. Mit csinálnak a környezetvédelmi tanul, hatástanulmány kapcsán? Azt sem tudták definiálni, mit jelent egyáltalán egy ilyenfajta tanulmány. Hollandiában Holland, Hollandiában például évente csinálják ezt, nálunk négy évente, tehát 10-15 olyan szabályozást tudnék így fejből elmondani önnek, amely a talajjal foglalkozik. Egyiket sem szeretném megszüntetni, de jó lenne, hogyha legalább ezekkel foglalkoznának, hogy ennek tényleg legyen valami hatása, hogy megvalósuljanak, mert a legnagyobb talajszennyezőknek valóban reagálniuk kell ezen kell lenniük. És hogyha azt mondják, hogy most egyfajta keretre van szükségük, de hogyha egyetlen egy irányelvet sem tudnak ér, ellenőrizni, és potocsni, biztos, biztos kevés munkatársa van, de hogyha nem tudják egyet, egyet ellenőrizni, akkor nem, nem érdemes sem nagyobb keretet ellenőrizni. Az én családom már 300 éve ugyanezt a talajt védeli, műveli meg, és nem akarjuk elhagyni ezt a területet, és még északra a Westfália sem tudta kive elvenni tőlünk ezt a talajt, és nagyon fontos, hogy Brüsszel se tudja ezt megtenni, ez nagyon fontos a szubszidiaritás szerintem, és ezért lesz majd nagy elnállás önökkel szemben. Bizonyos csoportokba akarják felosztani Európát jó talajok, rossz talajok, a, a kommunális víznél is ezt tették, de aztán azt mondták, hogy végül is mi a legrosszabb talajok régiójába kerültünk, utána pedig kialakítanak egy pénzátutalást, amelyre már nem tudnak többséget kapni, tehát az okozói elvet kell figyelembe venni, aki a gondot okozza, annak kell fizetnie. Tehát el kell mondjam, hogy az önök biztos elég egy miattam, de hát ez rendben is van engem érdekelne az, hogy a tagállamokban végrehajtják-e a szabályokat, vagyis a stratégia, vagy akármit is kifejlesztenek, az jó, az irányelv viszont célt téveszt. Semmit nem tudnak ezzel elérni, csak akkor tudnak meggyőzni engem, hogyha tényleg a növényvédelmi elvet, ami már 10-12 éve létezik, hogyha azt elnőrizzik. A holland-belga határ mentén lakok, és évek óta vannak olyan dolgok, amelyek meg vannak tiltva, de mégis megrennek a mi vizeinkbe ezek az anyagok, még, mert alkalmazzák ezt, mert nem ellenőrzik ezt. Többet tegyenek ezért, ellenőrizzék ezt, és zárják el azokat, akik hibáztak. Vielen Nagyon szépen köszönjük Karl-Heinz Florenznek. Elnézést, Anya Weisberger az igazi szakértőnk ezen a területen, ő biztosan sokkal tárgyilagosabban tudta volna ugyanezt előadni, de ő is ezen a véleményen van. Elnök, igen, elég érzelemdús előadást hallhattunk. Jutta Haug, majd Vittorio Prodi következik. Köszönöm szépen. Talajvédelem és talajvédelmi irány elv. Meghallgatván a bizottságot és Karl-Heinz Florencet, és és hogyha részt vettünk 2006-2007-ben ugyanezen a vitán, hát akkor az embernek mindjárt déjà vu érzése támad, mintha már egyszer átéltük volna ugyanezt. A német gazdák szövetségétől egy két oldalas dokumentumot kaptam, és ennek címeként azt adták meg, hogy információ, tájékoztatás. Nem tudom, hogy kinézte meg ezt a dokumentumot, de ugyanaz az érvelés szerepel ebben a papírban, mint 5-6 évvel ezelőtt. Nem tanultak semmit a múlt eseményeiből, a múlt tanulságait nem mondták le, a reflexzerű reakció ugyanaz. Ti maradjatok ott, ahol vagytok, európai szinten semmit nem tudunk tehát megvalósítani, és ezzel egy időben egyre csak ismételgetik a vágyaikat a bizottsági javaslattal szemben, az irányelv javaslattal szemben. És sehol, de sehol nem említik meg azt, hogy az Európai Parlament első olvasatban csodálatos javaslatot készített, amely a bizottsági irányelv javaslatot gyakorlatilag fejtetőre állította. Annak idején frakciókon átívelően sikerült megállapodnunk. Minden frakcióban voltak olyan emberek, akik teljesen ellenezték a parlamenti javaslatot, és minden frakcióban azért voltak elegen, akik támogatták az irányelvet, és dolgoztak ezen. Ez azt jelenti, amit a Német Gazdák Szövetsége most elküldött nekünk, ez a dokumentum, amely utal arra, hogy van itt ma egy vitánk, és hogy ma mondjuk el az ő véleményüket is itt a szakbizottságban. Nos, Kálhányc eleget tett ennek a kérésnek, de ez most már elég. És ezt tájékoztatásnak titulálni félrevezető. És én egyébként sem állok már lassan szóba senkivel, aki nem hajlandó végre tudomásul venni, hogy az Európai Parlament a jogalkotó szerv, és nem a bizottság. Mi az első olvasatban jó javaslatot készítettünk, azt hiszem, az akkori javaslat minden egyes mondatával ma is egyet tudunk érteni. Jó lenne, hogy a tanács végre lépne, talán a bizottság ez irányban nyomást gyakorolhat, jó lenne, hogyha a tanács végre egységes álláspontot alakítana ki ezen a téren, hogy végre tovább juthassunk, rátérhessünk a második olvasatra. A következő pont, itt is a bizottságnak többet kellene tennie, én a német tolmácsolást hallgattam, nem is tudom már milyen nyelven beszélt a felszólaló. Azt hallottam, hogy gondok vannak az adatokkal, az adatszolgáltatással, gyűjtéssel. Hát mit csinálunk egész idő alatt? Fizetünk a GME-esért, van egy ügynökségünk, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség, és ha jól értem, akkor ez az ügynökség egy valóban kiváló ügynökség, kiváló munkát végez, sok-sok információt szolgáltat, Hát mit hiányol még a bizottság? Hát itt aztán tényleg betelik a pohár, csak azért, mert ők nem csináltak egész idő alatt semmit, tétlenül üldögéltek, nem kell másokat vádolni, hibáztatni. Köszönjük szépen Jutta Haugnak, mondja az elnök. Vittorio Prodi következik, ő volt a jelentés tevője a talajvédelmről szóló tematikus stratégiának annak idején az Európai Parlament részéről parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr! Nos. Igen. Talajvédelem. Jutta Haug kolléganő már elmondta azt, amit én is gondolok, annak idején jó munkát végeztünk itt közösen, és szeretném megismételni. Az akkor elvégzett munkánk továbbra is rendkívül fontos, Itt vannak az adatok, különösen ami a szüvegházhatású gázkibocsátást illeti. Nos, a talaj egy korlátozott mértékben rendelkezésre álló erőforrás, mindazon tényezők, amelyek befolyásolják a talajt, a széndiokszid kibocsátás többek között, valamint a talaj hasznosítása. Mindezek olyan dolgok, amelyekre kellő figyelmet kell fordítanunk. Ezen a téren mindenképpen egyfajta fegyelmet kellene érvényre juttatni, főként a tagállamok részéről. Vannak bizonyos általános kritériumokat, amelyeket be kell tartani. A talaj, korlátozott mértékben rendelkezésre álló erőforrás, ez azt jelenti, hogy a talajt a lehető legnagyobb mértékben óvni kell, fenntartható módon kell gazdálkodni. A talaj kétszer annyi széndiokszidot tartalmaz, mint a levegő, mint az atmoszféra. Ez egy nagyon fontos tényező, amelyet figyelembe kell vennünk, amikor az egyensúlyról beszélünk a környezetben. Továbbá a nitrogén kibocsátás százszor hatékonyabb, mint a széndiokszid. Tehát ez a probléma mindannyiunkat érint. Ami a tagállamok álláspontját illeti, természetesen világos, hogy a talaj kapcsán vannak olyan területek, amelyek a tagállamok szuverenitásába tartoznak. Ami az adatokat illeti, harcoltunk azért, hogy műholdas adatgyűjtés is lehetővé váljon. Tulajdonképpen ezt a műholdas adatgyűjtést épp azért hoztuk létre, hogy minél több adatot tudjunk gyűjteni a talajjal kapcsolatosan. A nedvesség, a vegetáció, a széndiokszid kibocsátás, a páratartalom kapcsán. A lehető legrészletesebb adatgyűjtést szerettük volna megvalósítani, és ez volt a műholdas adatgyűjtés létrehozásának apropója alapvető eszközöket szerettünk volna, amelyekkel megállapíthatjuk, milyen állapotban van a talaj, és mi a helyzet a széndiokszid kibocsátás területén. Fontos, hogy most ne adjuk fel, továbbra is nagy figyelmet kell fordítanunk a talaj kérdésére, hiszen elengedhetetlen a talaj a talaj felhasználás tekintetében és ami a széndiokszid kibocsátást illeti. Fontos, hogy ezt a vitát tovább folytassuk, és fontos foglalkoznunk a talaj szennyezés kérdésével, hiszen ha beismerjük, hogy a talaj korlátozott mértékben rendelkezésre álló erőforrás, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a szennyezett talajt ismét termékenyé tegyük. A magasrangú munkacsoporton belül azon munkacsoporton belül, amely az éghajlatváltozással foglalkozik, megpróbáltam felhívni a figyelmet arra a kérdésre, hogy a talaj, mint közjó, hogyan tartható fenn, hogyan óvható meg, hiszen gondoskodnunk kell arról, hogy az esővíz a lehető leghosszabb ideig megmaradjon a talajban, többek között a talajvíz védelme érdekében. Ami a városi talaj esetében a talaj lezáródását illeti, egészen konkrét, speciális politikára van szükség ezen a téren, hogy elkerüljük, hogy a talaj lesüljedjen és földcsúszomlásra kerüljön sor. Sok-sok paramétert kell tehát szem előtt tartanunk ennek kapcsán. Ami Jakartát illeti, Jakartában tízszer akkora a talaj lesüllyedésének mértéke, mint a tengervíz szintjének megemelkedése. Láthatjuk tehát, hogy milyen nagy jelentőségű, horderejű jelenség lehet ez egy olyan városban, mint amilyen például Velence. Ez is azt mutatja, mennyire fontos a talajvédelem. Hiszen minden mindennel összefügg, egységes rendszerről van szó. Tehát a tagállamokra kell nyomást gyakorolnunk. Nem lehet rájuk kényszeríteni semmit, de vannak olyan általános elemek, amelyek mindannyiunkat érintenek, nem utolsó sorban ilyen az éghajlat változás problémája is. Emlékeztetőül mondanám, hogy a Különböző katasztrófák esetében is megállapítható sokszor, hogy a talaj védelem hiánya is hozzájárult ezek kialakulásához. Tehát fontos felhívnunk a figyelmet a talaj védelem fontosságára, hogy aztán közösen tudjunk azon munkálkodni, hogy egyfajta fegyelmet juttassunk érvényre a tagállamokban is, hiszen ez egy olyan erőforrás, amelybe be kell ruháznunk. Elnök. Na, itt láthatjuk, hogy a jelentéstevő, a talajvédelem szó tematikus stratégia jelentéstevője milyen nagy tapasztalatokkal bír ezen a téren. Viktória sokat foglalkozott ugyanis ezzel a témával. Szá- belié következik. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. 2006-ban sajnos még nem voltam itt, amikor megkezdődött a vita a negyedik talajvédelmi irányelvről. 2008-ban azonban már a Környezetvédelmi Minisztérium kötelékében foglalkoztam a témával. Annak idején magam is láttam, illetve hallottam a környezetvédelmi miniszterasszony részéről, hogy a tanácsban a talajvédelmi irányelv ellen szavazott, néhány órával, nappal később azonban megtudtuk, hogy Franciaország nem ellene szavazott, hanem csak tartózkodott ebben a kérdésben. Blokkoló kisebbség alakult ki annak idején, most pedig néhány héten belül Franciaország az elnök választásokat követően ismét a politika motorjává válhat. A talaj, a víz és a levegő védelem egy közös európai stratégia része részét kell, hogy képezze. A legutóbbi levelet, amelyet itt említettek a kollégák a német agrárlobbitól, egyébként meg sem kaptam. Mindig megpróbálom megérteni, hogy honnan eredeztethető egy-egy blokkoló kisebbsége. Úgy tűnik itt technikai tényezőkről van szó, szigorításokról, amelyek miatt a német gazdák elégedetlenkednek. Úgy tűnik tehát, hogy sokkal inkább politikai okokból és nem annyira technikai okokból a német gazdák gyakorlatilag túlszulejtették Németországot, mondván, hogy beavatkoznak a szuverenitásukba. Tudjuk, hogy az Európai Unió manapság milyen nehézségekkel küzdik. Így hát érthető, hogy ez mit jelent ezen kérdéskor számára is, és hogy miért olyan nehéz az ellenkezést feloldani egyes szereplők részéről. Világos tehát, hogy miért van szükség a talajvédelemre, de hogyan lehet a tagállamokat azzal vádolni, hogy nem hajtják végre a meglévő jogszabályokat, és hogy a bizottság nem gyakorol elegendő gyakor- eh, nyomást. Itt egy szabályrendszer, egy jogszabály keret elfogadásáról van szó, amely több politika területet érint, ide tartozik a városok elterjedése, az éghajlatvédelem és egyéb területek. Egy közös globális éghajlatvédelmi, illetve környezetvédelmi politikát szeretnénk elfogadni, és erre úgy reagálni, hogy ez további bonyolult szabályokat szül, nem, ez nem helyes. Úgy gondolom, mindenképpen folytatni kell a vitát ezen a téren, koherenciára van szükség a szövegben, igen. De mindig vannak új kötelezettségvállalások a különböző területeken. Gondoljunk a biodiverzitásra például. Az a lényeg, hogy a keretirányelvet tovább alakítsuk, adott esetben ki is bővítsük. Gondoljunk a vízügyi keretirányelvre, ahol szintén vita bontakozott ki. Itt alapvetően arról van szó, hogy a talajvédelmi irányelvet politikai kontextusba helyezzük. Érdekes látni, hogy nemzeti szinten politikai játszmák, harcok tárgyává teszik ezt a témát, és mindeközben a környezetvédelmi célok elsikkadnak. Örülök annak, hogy az Európai Bizottság nem adja fel a harcot, kitart, és számíthat egyébként az Európai Parlament támogatására is. Nyilvánvalóan ezek még csak az első lépések. Az Európai Parlament a múlt héten saját kezdeményezésű jelentést fogadott el a hetedik környezetvédelmi cselekvési programmal kapcsolatban, Jó volt ennek a jelentéstevője. Ebben a jelentésben az áll, hogy a talajvédelem számára egy keretirányelvre van szükség. Ez a rendelkezése a, a szövegnek kis többséggel került elfogadásra, mindössze négy szavazattal, de azt hiszem a bizottságnak mindenképpen elmondhatjuk, hogy támogatjuk őt erőfeszítéseiben, és mindenki a maga részéről természetesen hatást, illetve nyomást gyakorolhat hazájára, saját tagállamára, annak érdekében, hogy valóban szülessen végül egy talajvédelmi irányelv. Köszönjük szépen Szandrinnak, most pedig még egyszer megadom a lehetőséget a bizottságnak, hogy reagáljon a kérdésekre és megjegyzésekre. Azt követően pedig lezárjuk a vitát. Thank you, Chairman. Let me start. Köszönöm, elnök úr. Hadd kezdjem azzal, hogy Florence úrnak köszönetet mondjak, hogy ennyire elkötelezett. Mindegy, hogy milyen irányba, de az a lényeg, hogy elkötelezett. Köszönöm a résztvevőknek is. Kérdésről kérdésre fogok válaszolni. Az első megjegyzés. Itt a szubszidiaritás mellett érveltek. A hatékonyabb megvalósítás és felügyelet mellett a bizottság részéről. A szubszidiaritást illetően, ezt többen is mondták, a bizottság javaslata, és bármilyen ehhez kapcsolódó potenciális jövőbeni módosítás, csak az EU-s dimenziójával foglalkozik a talajvédelemmel. Egyáltalán nem célunk, hogy a szubszidiaritási kérdéseket boncolgassuk. Szerintem a parlament, a tanács és a német gazdák is kell, hogy tudják, ami a megvalósítást illeti. A megvalósítás még egyszer a tagállamok kötelezettsége. Az EU-s joganyagot nekik kell helyben végrehajtatni. A bizottság a szerződés őreként bizonyos mértékben beavatkozhat. Ha az ellenőrzési intézkedéseket nem teszik meg nemzeti vagy helyi szinten. Én nem tudok róla, hogy kértek volna ilyen irányú beavatkozást a bizottságtól, amelynek a bizottság ne tett volna eleget. On, on data that was... Az adat szolgáltatást illetően. Azt hiszem, hogy ez volt a második kérdés. mi szerint a GMES-től lekérhetnénk az adatokat. Ez a tyúk és a tojás problémája. A jogalkotási adatokat sohasem bocsátják a bizottság részére, Ezért kell biztosítanunk, hogy az európai keretjogalkotás működjön. A nemzeti adatokat egyszerűen nem lehet összehasonlítani egymással, bizonyos tagállamokban nagyon részletesek, jók, alaposak, más tagországokban nem annyira, de nem összehasonlíthatóak, mert nem ugyanazok kritériumok alapján születtek. Ami azt a kérést illeti, hogy a bizottság a direktívát átvizsgálja, és amelyel kapcsolatban a parlament már letudta az első olvasatot. Köszönöm, Pródi úr. Köszönöm, hogy emlékeztetett rá, hogy a parlamentnek van ezzel kapcsolatban álláspontja. Készen állunk. Amint lehetőség nyílik arra, hogy újra megvitassuk. Természetesen minden fejleményt megvizsgálunk, amely az idén zajlott le. Nem lenne túl okos a részünkről, ha ugyanazt vennénk ki, tennénk ez asztalra, amit öt évvel ezelőtt elsőjeztettünk a fiókba. De biztosítanunk kell, hogy a kellő időben cselekedjünk. Időközben csak azt tudom mondani, hogy nagyon sok ösztönző szót kapunk. Még azoktól is, akik kevésbé pozitívan álltak hozzá ehhez az irányelvhez. Ilyen nap múlva egy konferenciát tartunk, ahol reméljük, hogy még több információt kapunk, a riói tárgyalásokon is lesznek eredmények, hiszen ezt külön a talaj kérdésének szenteli globális szinten. De ez nem csak globális szinten kérdés, a szennyezés EU-s kérdés is. A soil sealing az egy olyan kérdés, amelyik konkrétan érint minket. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm a bizottságnak, köszönöm a kollégáknak a feltett kérése, kérésekért. Még régen nem zártuk le ezt a témát, még várjuk, hogy mit hoz a jövő. Utolsó napi rendi pont, május 7-e, 8-a, 15 órától az első nap, a másik teljes nap, és természetesen ezt az egész ülést közvetítettük, mindenki megnézheti a médiatékában is, az elsőtől az utolsó napi rendi pontig, és így mindent követhetnek, amit ma megbeszéltünk. Mindenkinek szép estét, és legközelebb találkozunk.